élethez valorizálják. Mindenkinek jó munkát kívánok. Ezen kívül örömmel üdvözlöm a Sri Lankai Myanmari parlamenti delegációt, akik részt vesznek itt az Európai Parlament munkájában. Az ellenőrzési eljárásainkat ele- vizsgálják, különösen a költségvetés ellenőrzésre utalok. Siamo onorati della vostra Nagy megtiszteltés számunkra az önök jelenlét, és jó munkát kívánok önöknek il processo verbale e i testi approvati nella az április 6-ai ülés jegyzőkönyv és az elfogadott